Nos tehát, kezdjük el az ülést, hogy a jelenlévők pontosságát tiszteletben tartsuk, és ne foglalkozzunk a távol lévők késésével. Ahogyan tudják, nagyon érdekes témánk van, véleménycsere. Miroslav Lajcsak úrral, aki a külügyi szolgálat igazgatója Oroszországgal, keleti szomszédsággal és nyugat-balkán térségével foglalkozik. Most különösen ezzel a térséggel fogunk foglalkozni. Ahogyan mindannyian tudjuk, az elmúlt hetekben a régiót jelentős válság jellemezte Koszovóban a megválasztott elnök alkotmány ellenes eljárás tárgyává vált a megválasztását illetően. Macedóniában június elején tartják majd a választásokat, és egy jelentős politikai válság következtében az ellenzék úgy döntött, hogy kivonul a parlamentből. Bosznia-Hercegovinában padhelyzet áll fenn, még mindig nincs szövetségi kormány, az állami kormány megválaszt, a választások után hat hónappal még nem jött létre. Nos, mindez a keret nem bátorít minket arra, hogy azt lássuk, hogy ezek az országok gyorsan mozognak az európai integráció irányába. Az albán helyzet sem sokkal jobb, a Strasburgi héten a parlament úgy döntött, hogy adhok delegációt küld a térségbe, hogy a következő helyhatósági választásokat, amelyek májusban lesznek, figyelemmel kísérjük, megpróbáljuk tehát fenntartani figyelmünket ezen ország iránt, ahol a demokratikus reformok még befejezésre várnak. Megpróbálunk tehát ezek ezekkel a témákkal foglalkozni, ezeket elemezni, illetve iránymutatásokat adni, illetve kifejteni befolyásunkat annak érdekében, hogy velük, ezekkel az országokkal együtt tudjunk működni. További késlekedés nélkül, mivel tudjuk, hogy szorít az idő, hiszen tízkor el kell kezdenünk a szavazást, meg is adom a szót Lajcsak úrnak, nagy érdeklődéssel hallgatjuk, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök ennek az alkalomnak, hogy beszélhetek a nyugat-balkáni régióban történt eseményekről. Tulajdonképpen most tértem vissza Barozó úrral látogattunk el a régióba, és Fila, Füle ülnök úr, e, biztos úr is tájékoztatja majd önökeket a régióban lévő általános helyzetről, és az egyes országokat is érintik. Tudjuk, hogy az Európai Parlament mennyire aktív ebben a régióban, és az Európai Unió üzenetét akarják közvetíteni. Épp ezért proaktív parabeszédet szeretnék önekkel folytatni. Szerbiával, Koszovóval, Albániával, Bosznia-Hercegovinával még a nyár előtt lesz konzultáció. És ez az üzenetek átadására lehetőséget biztosít. Mi is történt? A régió továbbra is előre halad az Európai Unió felé, ugyanakkor kihívások még maradnak. Eh, Albániában eh, választások lesznek, helyközi választások eh, jövő hétben, azt és Macedóniában júniusban, és Horvátországban és Szerbiában is az év során, vagy pedig a jövő év elején. A regionális együttműködés előre halad, kétoldalú tárgyalásokról tárgyalnak, és jelentős események is következnek majd, mint például az, a júniusi csúcs. Ezek nagyon fontos kezdeményezések a megbékélés útján. Április 1-én Montenegróban, Horvátországban és Koszávőban, kivéve az északi területet, elkezdődtek a tárgyalások, de a nyugat-balkáni régió többi részén nem. Most pedig nézzük a különböző országok helyzetét nagy aggályt okoz a bosznia-hercegovinai helyzet. A, gorv, a, a, a, október óta a gorv, a, nem sikerült felállnia a kormánynak, és politikai válság alakul ki. Az új szövetségi kormány nem fogadta be magába a két fő pártot, és ez nem jó. Ugyanakkor Dodikav elnök úrnak a szerb köztársasága az, az ügyészség és más szervezetek feladatásában előrelép. Anélkül, hogy konstruktív együttműködést mutatnának a felek, amelynek sikerülne megoldani a reformot, Eh, az ország eh, időt veszteget, és eh, továbbra is hátul kullog. Az Európai Uniónak koncentrálni kell a bocsonyai hercegovinai helyzetre. Az elkövetkező hetekben egy megerősített politikai jelenlétet fogunk biztosítani egy egységes EU és SR képviselő személyében. Most a delegáció főnökén, akinek széles körű mandátuma van, és sok eszköz áll rendelkezésére, minden EU-val kapcsolatos ügyben fog lépni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 Ezeket a lépéseket szoros együttműködésben végezzük a fontos, legfontosabb partnerekkel. Az új pristinai kormány előtt sok kihívás, és mi ezekben segíteni akarunk nekik. A legfontosabb a regionális stabilitás szempontjából a párbeszéd. Múlt hónap a koszovói szerbiai párbeszéd elkezdődött, és az Európai Unió szeretné megsegíteni az előre haladást mindkét fél számára, és javítani javítani az, a lakosságnak az életén. Az első két ülést márciusban tartották, konstruktív légkörben. A következő találkozó húsvét előtt lesz. Nincsenek látványos eredmények, de ugyanakkor nagyon fontos megbeszélések folynak olyan kérdésekről, amelyek az emberek életét befolyásolja, és a a regionális együttműködés területén már is értünk el e, e, e, eredményeket. Kihívások továbbra is vannak, és továbbra is a párbeszéd a legfontosabb feladat. Be, ö, többször beszéltünk már Albániáról. A fő képviselő, képviselő Ashton asszony március 31-én világos nyilatkozatot tesz a, tett a politikai párbeszéd folytatására rá hogyha nincsen közvetlen politikai párbeszéd, akkor az nem engedi az előrehaladást. Füle biztos úr a februári plenárison beszélt és hangsúlyozta a közvetlen politikai párbeszéd folytatását, és március 30-án Tiránában is volt. Én, amikor március 22-én, amikor harmadszorra mentem az országba január óta, hangsúlyoztam ugyanezt a feladatot. És ezt a nemzetközi partnerekkel együtt és az Egyesült Államokkal együtt, az Európa Tanácssal, az OSCE-vel együtt folytatjuk. És egy kerekasztal megbeszélést tartottunk az Albán parlamentben, hogy előkészítsük a választásokat, és megfeleljenek az európai normáknak. Ma szeretném az alkalmat felhasználni arra, hogy ösztönözzem ezt az intézményt, hogy kollektíve fejezze ki támogatását ezen erőfeszítések mellett. Mind a kormánynak, mind az az ellenfélnek, ellenzéknek hidat kell kovácsolni az ellentétek között. Az albán politikai felek már két év óta tulajdonképpen nem mozdultak előre és a kihívások nagyok. Ugyanakkor, hogyha a közös intézményi hangot hozzáadjuk a többihez, akkor ez segíteni fog. Macedóniában az e, Európai Külügyi Szolgálat e, e, a jelentésnek megfelelően, amit április 7-én fogadtak el, lép előre jó szomszédi viszonylatokat, viszonyokat szeretnének kialakítani. Ez nagyon fontos a nyugat-balkáni országoknak, és különösen ennek az országnak. A politikai helyzetet a korai választások dominálják. És az Európai Unió számára a reformprogram a legfontosabb, ugyanakkor mindegyik politikai vezetőnek a szerepe az, hogy eldöntse, hogy mikor legyenek választások. A kormánynak és az ellenzéknek biztosítani kell a választáshoz megfelelő körülményeket. Végül pedig támogatom azokat az erőfeszítéseket, hogy mindegyik fél szabaddá, átláthatóvá és demokratikusá teszi ezeket a, a, a választásokat. És Barozó elnök úr is ezt közölte. Belgrádban az új kormány elkezdte a munkáját. A bizottság a Szerbiával kapcsolatos véleményét most készíti elő, amely a 2011-es bővítési stratégiának a része lesz, és ez mutatja az előre haladást az Európai Unió számára. Szerbia együttműködik az EULEX misszióval, elsősorban a Koszovó északi részén, erre szükség van, és az Nemzetközi Büntető Törvényszéggel való teljes együttműködés is feltétele a tagságnak. Reméljük, hogy konstruktív konstruktív szellemben történik a párbeszéd mindkét a fél részéről. Montenegrával való kapcsolatunkban a második stabilizációs és társulási tanács lesz júniusban, és reméljük, hogy áttek, áttekintjük a prioritásokban elért eredményeket. A bizottság véleménye lesz az alapja az előrelépésnek. Montenegro nagyon fontos a regionális stabilitás szempontjából, és az országnak jók a kapcsolatai a szomszédaival. Nem olyan régen az állampolgári kérdések és a diaszpora kérdései feszültségeket okozott a keleti szomszédokkal, de mi felszólítottuk a feleket, hogy a jó szomszédsági szellemben cselekedjenek és ezeket továbbra is számon kérjük. Horvátország a tárgyalásoknak a végső szakaszában van, és a jövő héten a csatlakozási konferencia április 19-én lesz Brüsszel, Brüsszelben, és sokat várunk ettől. Mindegyik, kihív, mindegyik fejezet kihívás, és a legfontosabb azok az alapjogok és az igazságszolgáltatás kérdése. Peroző úr felszólította a Belgrádban a vezetőket, hogy folytassák az erőfeszítéseiket. A kormánynak el kell köteleznie magát a, társ, a csatlakozási tárgyalások lezárására és aztán parlamenti választások lesznek. Hölgyeim és uraim, mint láthatják, a nyugat-balkáni kép eléggé összetett az országoknak saját konkrét kihívásaik vannak, de mindannyiuknak egy közös vonása van, ez pedig az európai perspektíva, amely a komoly reformok létrehozásában segít, és politikai, gazdasági és jogi rendszer kialakításában, amely közelít az európaihoz az európai programnak meg kell felelni ezeknek az országoknak, és világosan kell és késlekedés nélkül a támogatást biztosítani. Köszönöm. Grazie, dottor Lajcsak. Köszönöm, Lajcsak doktor úr. Jelentős számú képviselő kért szót. Mivel az időszorít, három percet adok minden képviselőnek, hogy megoszthassák velünk gondolatainkat. A délkelet európai delegáció vezetője Kukan úr kap elsőként. President, you are quite <clears throat> generous giving us three minutes. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az igazgató urat. Igen, nagyra értékelem munkáját. A régió valóban olyan, hogy fontos, hogy folyamatosan aktívak legyünk. A legégetőbb kérdés a Nyugat-Balkán helyzetével kapcsolatban és azzal kapcsolatban, amit a közeljövőben tennünk kell, arra vezet, hogy hangsúlyozom én magam is azt, amit az előadó két, talán kétszer is hangsúlyoz, kiemelt megjegyzéseiben. Igenis arra van szükség, hogy a Balkán helyzetet a bizottsággal és másokkal együtt közösen vizsgáljuk meg. Az Európai Parlamentben a Nyugat-Balkán konferencia keretében tárgyaltuk meg a kérdést. Több előadó volt a konferencián a Nyugat-Balkánról, és a mostani tárgyalásaink velük ugyan ugyanezeket a kérdéseket fogják hangsúlyozni. Nagyon szükség van, nagyon nagy szükség van arra, hogy tárgyaljunk. Ami magukat a kérdéseket illeti, sok mindent lehetne felvetni, és Lajcsek úr is többé-kevésbé érintette őket. Ha lehet, három országra kérdeznék rá. Az első Albánia. Jelentős ráfordítások voltak minden részről, hogy kisegítsék a válságból az albán politikusokat, és eh, anélkül, hogy azonban a politikai eszközöket eh, ne oldanánk meg, nem fogunk tudni a jövő gyors eh, fejlődéséről beszélni. Azt hiszem, hogy nagyon jó jel, jelzést lehetne küldeni, hogy további támogatást kapnak, hogyha demokratikus, átlátható módon fejlődnek. A kérdésem tehát az az előadónak, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ne ismételjük meg a, azt a helyzetet, amely a legutóbbi helyzet óta, a mai napig tart, említette Macedóniával kapcsolatban, amelyet az Európai Parlament fogadott el, és amely alapján a csatlakozás tárgyalások azonnali megkezdésére szólítottak fel, de ebből is látszott, hogy a legfontosabb kérdés megoldása nélkül nagyon nehéz a jövőben bármilyen valós fejlődésről beszélni az új kormány számára a választásokat követően, az új, a választások alapján kapott felhatalmazással az lenne a legfontosabb, hogyha egy olyan megoldást próbálna vázolni, amely felgyorsítaná, illetve felgyorsítja az ország Európai Unióhoz való közeledését. A párbeszéd és a kereskedelem Pristinával, nos, ön is említette, egy picit talán világosabb a perspektíva a jövőben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Kukán úr. Pak asszony kap szót, Bosznia a jelentést. Tövek kérem három percben. Örülök, hogy Lácsak úr itt van. Jövőbeli koszovói munkájához sok sikert kívánok. Nem, nem fogja ezt a munkát végezni? Hát kár. A Boszniával kapcsolatban mondanék valamit illetve Albániával, majd Koszovóval kapcsolatban. Boszniában olyan a helyzet, amely évről évre romlott. Az etnikai megosztottság mélyebbé vált, mint valaha, még a háború után is jobb volt a helyzet. Ez az etikai motiváció a politikusok részéről a végsőkig kiaknázásra került, semmit ne tegyenek amely, ami az emberek számára jó lenne, infrastruktúra, energia, képzés, továbbképzés területén semmi nem történik, mert ez a kormány nélküli helyzet el fenn. Ahogyan ez a kormány megalakult, szerintem az sem volt korrekt, de ezzel nem tudok változtatni, és az alkotmánybíróságnak kellene ezzel kapcsolatban valamit mondania. Megerősített politikai jelenlétünk van ott, ez mit jelent? melyek az eszközeink ahhoz, hogy ezeket az urakat arra kényszerítsük, hogy végre együttműködjenek, és az országot előre vigyék. Van egy eszközünk, mondhatjuk, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor mi nem folyósítunk több forrást. Tehát blokkoljuk a forrásainkat, a segélyeinket, amíg nem tesznek valamit. Azt hiszem máshogy nem működik. Kár, hogy így kell gondolkodnom, de 22 éves tapasztalatomat megtanultam, hogy máshogy ez nem megy, és a nyomás nem jöhet a főképviselő asszonytól, ezt a helyzetet valamilyen módon fel kell oldani, ez az egyik dolog. Egy ö, újabb nyilatkozatra van szó, tovább kell fejlődni, de ezek az urak ezt nem tudják megtenni, tehát nekünk kényszeríteni kell őket, hogy üljenek le egy asztalhoz, és vezessék be a megújítást. És hogyha se a bizottság, sem a tanács sem foglalkozik valóban ezzel az ügyjel, azzal, azzal, hogy a federáció úgy alakult ki, ahogyan. Ez nem az emberek bűne, ez így nem működhet. Tehát ez az a csomag, amit szeretnék önnek átadni, úgymond, és kár, hogy ott még mindig nincsen EU képviselet, noha erre az országnak sürgeten szüksége lenne. Azt hiszem, hogy ott mindenféleképpen fontos szerepet kellene játszanunk, és az még nem valósult meg. Ami Koszovót illeti, nagyon szomorú vagyok az ott történt dolgok miatt, de ami nagyon zavar, az az a tény, hogy ott szinte semmiféle szerepet nem játszunk, mert az EULEX nem csak mi vagyunk, mi ö, el, valahogy visszaszorulunk az EULEX tekintetében, és azt hiszem, hogy ezt meg kell változtatnunk. Az albániai választásoknál megvál, ö, megfigyelő voltam, eddig minden választásnál egyébként. Az utolsó alkalommal volt a legjobb választás, és es, a választások eredményeit senki nem vonta kétségbe, az ottani jelenlétünk senkit nem ö, zavart, mi most már nem akarunk odautazni, semmiféle lobby mellett nem akarunk láncsát törni. Köszönöm, mondja az elnök. Kácsin úr kap szót, szerbiai jelentést, három percben. Mr. Lajcsak, welcome. And, uh... Lajcsak úr, üdvözöljük Önt, üdvözlöm Önt én is, és igen, nagyra értékeljük erőfeszítéseit. A bizottság elnökének, Füle biztos úrnak az előfeltét, erőfeszítéseit. Pénteken én ott voltam a konferencián, nem tudom, ön ott volt-e, és a helyszínen is ott voltam, de nem akarom aláértékelni, alulbecsülni a helyzetet. Egyszerűen nem tudunk, az a benyomásom, semmit elérni, áttörésre van végre szükség. Boszniában nagyon bonyolult a helyzet, Albániában ugyanígy, de én inkább Macedóniáról beszélnék. Hat éve semmi áttörés, semmi előrehaladás nincs, és ez nagyon rossz példa nagyon rossz útmutatás. Amire igazából szükség van, az áttörés. Kompromisszumok nélkül semmire nem jutunk. El kell ismernünk, mi a valóság, mi az igazság, ki része a megoldásnak, és ki része a problémának. Egyszerűen meg kell teremteni az előfeltételeket ahhoz, hogy azok, akik eddig a problémát jelentették, azok változzanak meg, és egy kicsit végre másként viselkedjenek. A legrosszabb ellenséget szomszéddá változtassuk, és fejlesszük a kapcsolatokat minden szomszédunkkal, megtaláljuk a kiutat. Ami Koszovót illeti, arra vonatkozóan egy gyakorlati kérdésem van. Lecsek úr ismeri-e az új eh, elnököt? Senki nem ismeri őt. Ha hogy arra mégis mondani róla néhány szót, annak örülnék. Mint Szerbia előadója szeretném a következőt elmondani. Elég pikáns dolog az, hogy a választásokat követően a szervek a koszovói kormányzat részévé válnak, és a megoldás részévé. Három miniszterük van, egy miniszterelnök helyettest ők adnak, akik az önkormányzatokért, aki az önkormányzatokért felel. Polgármestereik is vannak, de Belgrád nem ismeri ezeket el. Teljesen ignorálja őket pedig meg kell egyszerűen találni a módját annak, hogy Belgrád végre legalább hagyja őket békén. Hagyja békén őket, és hagyja, hadd csináljanak valamit a szerb és albán lakosságok érdekében ezekben az önkormányzatokban. Úgy gondolom, hogy ennek is a párbeszéd részévé kell válni a Szerbia és Koszovó között. Erről is szólni kell a Úgyhogy Lecsek úr azt javasolnám, hogy talán mindkét oldalt rá kérne venni arra, hogy ezt is tegyék, tűzék rende. Nem Koszovó elismerését kérem, egy gyakorlatias, megoldható, vagy megvalósítható megoldást kérek a polgármesterek számára, hogy végre foglalkozhassanak azokkal a szervekkel, akik Koszovóban akarnak maradni. Erre kell nekünk is ügyelni. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Kacsin. Köszönöm, Kacsin úr. Luna csak asszony kap szót, Koszovó jelentést a V3 percben. Mr. President, and also from... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném Lajcsek urat itt üdvözölni a külügyi bizottságban. A kérdésemet Koszovóra szeretném koncentrálni, és ö, ö, kollégámat követni. Hogyha a polgármesterekkel és helyetteseikkel eh, találkozhatnának a szerb eh, településeken Koszovóban, eh, és jó lenne, hogyha ők itt is szólhatnának a problémáikkal, az nagyon hasznos lenne. De ugyanis szükségük van a támogatásunkra, és szükséges azra is, hogy az Európai Unió világát tesz, tegye Belgrád számára, hogy támogatniuk kell ezeket a polgármestereket, nem csak a déli részen, hanem az északi részen. Nos, van egy kérdés, amelyet kapcsolatban kérdésem lenne. Mit gondol arról, hogy a népszámlálással kapcsolatban mit tesz az Európai Unió? ez egy multietnikus település, délen is problémák vannak, de északon különösen. A bizottság és a szerb miniszterelnök között megállapodás volt, hogy támogatják ezt, ugyanakkor ez nem történik meg. Mit lehet tenni, hogy a részvételt támogassuk? A párbeszédet illetően Koszovó és Szerbia között. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy már történnek dolgok. Ugyanakkor a probléma az, hogy a koszovóiak általánosságban nem igazán eh, hiszik azt, hogy eh, ez számukra valami hasznot jelent. Tehát ezt el kell nekik mondani. Tehát azt, hogy azért folytatják a, a párbeszédet, hogy Szerbia egyetértsen. Épp ezért nagyon fontos, hogy az ön részéről és az Európai Unió részéről elmondjuk nekik, hogy mi lesz ennek a haszna a Koszovó számára. Tehát az európai integráció felé lépnek el. Tehát erről mit tud mondani? Ön említette, az EUSR és az Európai Iroda egyesítése. Ahogy Pakkasszony is mondta, jelenleg az a benyomás, hogy az EU különböző pozíciókban, funkciókban van jelen, de a folyamatot vezető személyiség, az az e-, Egyesült Államok nagykövetedel, nagykövet úr. Tehát azt hiszem, hogy van egy közbenső megoldás és most már az iroda vezetését hirdetik. Tehát mit lehet tenni, hogy egy személy képviselje az Európai Uniót Koszovóban, hiszen ez nagyon fontos lenne az ott tett erőfeszítéseink szempontjából is ugyanis egyelőre az a benyomás, hogy különböző intézmények, különböző emberek vannak ott, és nem egy hangon szólnak. Mindjárt befejezem. Még egy dolog van, amerről szeretnék eh, Horvátországgal kapcsolatban szólni. Tudom, hogy Barozó úr és Füle urak is ott eh, jártak. Az a eh, meglátásom, hogy az általános vélemény nem feltétlenül mutatja azt, hogy ők valóban akarnak csatlakozni az Európai Unióhoz. Tehát hogyan látja ezt a hajlandóságot, hogy itt van-e előrelépés? Köszönöm, Lunacek asszony. Tenok úr kap szót. Montenegróval kapcsolatos jelentést tevő három percben. Elnök úr, egy eh, ügyrendi kérdésem lenne az utóbbi két hónapban a zöldekkel paritást értünk el, és a meghallgatások során alternálva kellene felszólnunk. Eh, az utóbbi két hónapban a zöldeket szólította fel mindig előttünk, talán ezen lehetne változtatni. Na, mindegy. Lajcsek úr, szeretettel üdvözöljük a konzervatívok nevében, és montenegrói jelentéstevő nevében. Kérem szépen, hogy az ütemtervvel kapcsolatban tart, tájékoztasson bennünket, tehát mikor kezdődnek a csatlakozási tárgyalások. Tehát most már ugye elindultak ezen az úton, de jelenleg nem történik semmi. A Macedóniával kapcsolatban mit tehetnek a tagállamok a rendezés területén. Tehát a, azt látjuk, hogy a csatlakozási társaságok tárgyalások során egyelőre blokkolják a lehetőségeket. Lesznek a választások Macedóniában, és jelenleg a a kemény vonalat következők, azok hátat fordítanak az EU-nak. a, az EU és Szerbia közötti párbeszéd során mit lehet gyakorlati szempontból elérni, és miért zárják ki eleve a felosztásnak a kérdését. A kvartett kvartett korábban Palesztinával kapcsolatban a problémákat a földet békért megoldást alkalmazták, itt ezt nem lehetne. Aztán a szervkereskedelem kérdése, amely a koszovói kormányzatnak magas szintű tagjait is érintette. Mit tesznek ennek a kivizsgálásában és a tanúvédelem szempontjából? Köszönöm. Köszönöm, Tanok úr. Most a jelentéstevők után áttérünk a koordinátorokra. Két percben Vigenin úr kap szót, tessék. Thank you, Chair. Just... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen egy megjegyzésem van. Úgy tűnik, hogy a Nyugat-Balkán helyzet nem pozitív formában változik, nem fejlődik. Sajnos Egyetlen egy sikertörténet van eddig, ez Montenegro. Az összes többi országban vagy rosszabbodott a helyzet, vagy olyan jelek vannak, hogy rossz irányba fejlő, fejlődik az ottani kiinduló helyzet. Egyfajta fásultságról beszélhetünk, bővítési fásultságról az Európai Unióban, de ebben a régióban is ugyanez megvan. A csatlakozás perspektívája olyan távoli, hogy az országok vezetői egyszerűen nem hajlandóak népszerűségüket, a reformokat feláldozni. Annak érdeké, annak kockáztatásával, hogy későbbiekben választásokat veszítenek. Úgyhogy az a kérdésem, hogy ön Füle biztos úrral hogyan tudnának invenciózusabban olyan lépéseket kitalálni, amelyekkel ösztönözhetjük és hogyan lehetne adott esetben bevonni őket, hogyan lehet a felelősségi köröket meghatározni. Egyértelmű, hogy ez közös felelősség. Még egy mondatot Boszniával kapcsolatban úgy tűnik, hogy a bosnyák politikánk egyszerűen nem működik. Egyre rosszabb a helyzet, a konfliktus nem múlt el, megosztottak az emberek, a, a megosztottság mélyül, és tulajdonképpen ez egy kérdés. Vajon nem kellene áttekinténünk az országgal kapcsolatos felfogásunkat? Persze mindig egyszerűbb ragaszkodni a jelenlegi intézkedésekhez, nyomást gyakorolni, hogy eredményes legyen, de hogyha nem hisznek abban, hogy ez a megoldás, akkor soha nem fogunk dűlőre jutni. Nem tudom, hogy hajlandók-e arra, hogy végig gondolják, újra gondolják a bosnyák helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, Viganin úr. Egy jelentéstevő megjelent időközben, Kauntis úr, Albánia jelentéstevő három percben kap szót. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani Lajcsak úrnak az információkért. Kérdésem Koszovóra irányul. az alkotmány ellenességgel adódott probléma, ami az új elnök megválasztását illeti, és természetesen ez okozza az instabilitást. Hogyan lehet erre megoldást találni? Tehát ezt az alkotmányos problémát hogyan lehet megoldani a bizalmatlanság kérdését, ami pedig Albániát illeti a jelek nem bátorítóak, a választási kampány nem átlátható, voltak konfliktusok, erőszakos cselekmények fordultak elő. Kérdésem tehát, hogy itt nyitott demokratikus választásokról van szó, és ebből a szempontból az Európai Unió jelenléte, illetve a megfigyelők jelenléte, ez mindenféleképpen kedvező dolog, és ezzel egyetértek, jó magam is részt vennék ebben. De hogyan tudunk hozzájárulni a választások demokratikus alakulásához? És aztán egy általános kérdés, Ön szót ejtett a különböző kormányokról ebben a térségben. Nos tehát, mik az ő elvárásaik, mit várnak tőlünk? Azt, hogy mi adjunk megoldásokat azokra a problémáikra, amelyeket ők nem tudnak megoldani, vagy független, pártatlan bíróként lépjünk fel ebben a régióban, vagy pedig érdeklődésünket úgy látják, amely nem ad majd megoldást a problémáikra. Elnök, a vendégünknek is időt kellene hagyni a válaszra, éppen ezért a következő felszólalásokra csak egy perc időt tudok adni. Ébri Zazic képviselő következik egy percben. Ďakujem pekne. Vítam pána Lajčaka do Európskeho parlamentu a teším ma, že vždy... Köszönöm szépen. Lajčak úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nos, rendkívüli tapasztalatokkal rendelkezik a Nyugat-Balkánon ön, és nem konkrét dátumot szeretnék öntől kérni, hiszen tudom, hogy ráadásul nem is ön felel ezért a dátumért, de talán Montenegró jövőjéről azért tudna mondani néhány szót. Milyen perspektívája van, hogyan fejlődik? Nagyon röviden tudom. Nagyon pontos volt, pontosan betartotta az időt. Boszkurt képviselő egy percben. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Az alapján, amit Boszniával kapcsolatban elmondott, kérdezném, hogy a jövőbeni stratégiára vonatkozóan, hogy mik voltak az első reakciók az Európai március 21-én mutatták be az Európai Unió képviselői. Mi volt Boszniában, milyen benyomást keltett ez? Mások pedig, hogy milyen reakciókat váltott ki ez a nemzetközi legfontosabb partnerek, elsősorban Amerika között. De hogyan reagáltak arra, hogy Boszniában az Európai Unió erősíteni kívánja a jelenlétét? Milyen eszközöket kívánnak a jövőkben kidolgozni, hogyan akarnak tovább működni, hogyan oldják meg azokat a problémákat, amelyek jelentősen frusztrálják az embereket. Az önök képviselői hogyan kívánja ezeket a feladatokat elvégezni, hiszen az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt az Európai Unió számára, hogy egyetlen hallassa a hangját Boszniában mindenképpen, és nem mindegy, nem minden, amit a képviselő tett, élvezte 27 tagállam támogatását. Köszönöm, Busz, Baszkurt. Asszony Weigel úr, következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kétség kívül Bosznia és Hercegovina valójában földrajzi és politikai értelemben is a régió középpontjában van, amelyel, legalábbis annak a régiónak, amelyel Lelcsek úr foglalkozik. Láttam a problémát már akkor, amikor megpróbáltuk az összes régiót egy ilyen ülésen megtárgyalni. Ilyenkor ugye az a probléma, hogy a különböző országok gondjai, illetve a jellegük, a gondok jellege teljes mértékben eltér, és jelentős nyomást gyakorol, gyakorol ránk az, hogy ezeket egységes megközelítésben kellene megtárgyalnunk. Úgy gondolom nem arra kellene figyelni, hogy ki milyen eredménnyel kívánja mindenkit, és hogyan Bosznia-Hercegovinában képviselni, ez szerintem ezzel a problémával igazából csak a regionális felfogással lehet megküzdeni. Magas szintű politikai konferenciára van szükség. Egy csúcskonferenciára a Bosznia-Hercegovina jövőjéről. És hadd fejezem be azzal, hogy igen, és lehetővé kell tenni Horvátország számára az, hogy gyorsabban haladjon a teljes EU tagság felé. Köszönöm. Grazie, onorevole Weigel. Köszönöm, Weigel úr. A vitát Bostinár úr zárja le egy percben. Köszönöm, elnök úr. Mr. Lajcsák, for your... Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm, Lácsak úr, és köszönöm, hogy ilyen részletes vitára is hajlandó volt eljönni szakbizottságunkba. Az Albán esettel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy nem sikerült egységes hangon megszólalnunk, és ennek rossz az eredménye, hanem nagyon rossz. Nekünk a parlamentnek, az összes politikai frakciónak a, és, és a parlamentnek és az Európai Bizottságnak egyaránt. Mint önök is tudják, az albán parlament a közelmúltban játékszabályokat változtatott, és az új szabályok értelmében abszolút úttörő szabályok ezek. Először meg kell szavazni a történt, és utána kell vitázni róla. Teljesen úttörő, hanem, ha víziószerű módszer ez. Ezt értékelnünk kellene. És még egy dolog, mint önök is tudják, az Albán Parlament elnöke korrupcióval vádolt engem, és ez nem csak, egy példa nélküli, de elfogadhatatlan is, hogy három hetet foglalkozott a parlament azzal, hogy az elnök vonja, vagy vonja vissza, vagy kérjen bocsánat, elfogadhatatlan. Stati undici interventi, più di 20... Nos, 11 felszólal hangzott beszélt, és 20 kérdés volt, és csak 10 perc van, nem tudom, hogy ezt hogyan tudja megoldani, remélem, hogy sikerül majd. Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket és a hozzászólásokat. Nagyon örömmel vagyok mindig itt, és én nem csak a nyugat-balkáni ügyekért vagyok felelős, hanem Kelet-Európáért is. Tehát eh, lehet, hogy Oroszországot, <laughs> Ukrajnát, Kaukázust, felhajró Oroszországot, Moldovát is szeretnék velem megbeszélni. Nos, a kérdéseket illetően. Kukán úr, a kapcsolatban mi más tehetnénk? Azt hiszem, hogy nagyon sokat tettünk már is, hogy stabilizáljuk a helyzetet a január végi tragikus események után. Az üzenetünket világosan kifejtettük, egy hangon szóltunk nem csak az Európai Unión, hanem az Egyesült Államokkal és az OSZ-vel együtt, tehát az ebesz szel együtt szükség van arra, hogy következetesek legyünk, és továbbra is ilyen üzeneket küldjünk arról, hogy eh, politikai párbeszédre van szükség, hiszen egy normális politikai élet enélkül nem létezik, és az alap, a választásoknak szabadnak eh, eh, kell lenni és tisztességesnek ez a minimális, amit tehetnek. Tehát a nyomás részünkről állandóan gyakorolni kell, és ezért nyomon követjük azt, hogy mi történik, és nagyon fontos lesz, hogy hogyan zajlanak le a választások. A legfontosabb kérdés az, a választások után és a kormány megalakulása után kell megoldani. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani, és a politikai vezetők Skopjeban tudják, hogy ha ezt az alkalmat elszalasztják, akkor nagyon nehéz lesz az Európai Unióhoz való csatlakozásuk, hiszen ez a kulcs a csatlakozáshoz. A párbeszédet illetően a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet illetően nagyon fontos, hogy józan megközelítésünk legyen. Technikai kérdéseket kell először is elővenni, hiszen ez határozza meg az emberek mindennapi életét. Ami már megtörtént a CEFTA-val kapcsolatban, a regisztrálással kapcsolatban, az segít abban, hogy a gyerekek előre, a dolgok előre haladjanak. És olyan gyorsan kell előrelépni, ahogy ezt Belgrád és Pristina meg tudják tenni, tehát ahogy meg tudják emészteni a feladatokat. De olyan légkört kell, légkört kell kialakítani, hogy világos párbeszéd csatornákat nyissunk meg, hiszen ez mindkettőjük számára fontos. Tehát ez, ahogy mi megközelítjük ezt a kérdést. Spak asszony, Bosznia-Hercegovina kérdése engem nagyon, nekem nagy családást okozott a szövetségi kormánynak a felállítása, és hogy ez milyen eredményeket hozott. Ugyanis a politikai pártok képviselete az nem csak számokról szól. Az a fontos, hogy minden szinten, etikai, állami, kormány szinten megfelelő reformokat vezethessek be, és elég erővel rendelkezzenek, hogy ezeket a parlamenten is keresztül vigyék. Az Európai Unió egy képviselővel lesz jelen, aki az első naptól kezdve, aki az EU-t képviseli, és minden reform kérdéssel, az európai program kérdéseivel foglalkozni fog. Tehát világosan meg lesz a hatalom, hatalmi köröknek a megosztása. Tehát erősebb költségvetés, erősebb személyzet, IPA funds, alapok több mint 100 millió euró évente, mind lehetőséget biztosítanak arra, hogy az európai eszközök, például az adatbankok, azok lerendelkezésre álljanak azt hiszem, hogy a nemzetközi eh, közösségnek világosan meg kell állapítani, hogy kifelől eh, miért hogyha a nemzetközi közösség nem egy hangon szól, akkor ezt nem várhatjuk el Bosznia-Hercegovinától eh, sem. És aztán a márciusi külügyi miniszteri találkozó erős jelzét küldött azt illetően, hogy mik az eszközeink, mi a stratégiáink, stratégiánk, mit várunk el Bosznia-Hercegovinától. És ez más nemzetközi partnereket is felkér a párbeszédre. E, a cél az az, hogy világosan közöljük mindezeket az üzeneteket. Koszovóban az Európai Unió jelenlétét megerősítjük, és szándékunk az, hogy nagyobb, lá, jobban láthatóvá tegyük az Európai Uniónak a jelenlétét. A, az eszmecsere még mindig folyik a tagállamok között. Albániát illetően említették a megfigyelői komisszióját. Én ezt támogatom, mert ők, nekik lesz első benyomásuk ott a terepen, de nem önök garantálják a választásokat, hanem ott a helyi politikusok. De ez a folyamat fontos. Gárcin úr, Bosznia-Hercegonájával kapcsolatban igen, csendben a, a, a színfalak mögött dolgozunk, a kulcsfontosságú politikai szereplőkkel kapcsolatot tartunk, és a, reméljük, hogy a kormány teljesíti az elvárásainkat, ugyanis hiteles elemekre van szükség. A nevet illetően, tehát ez a fájroma volt Jugoszláv köztársaság, ez az ő megoldásukat igényli a koszovai elnökkel kapcsolatban nem akarok többet mondani, mint amit ők, önök tudnak, hiszen itt a fontos kérdés az, hogy legyenek alkotmányos megoldások. A folyamat már lezajlott a koszovói intézmények keretében. A a szerbek részvétele a koszovói politikai életben. Igen, ez is része a politikai párbeszédnek és a Belgráddal folytatott párbeszédnek, ugyanis Belgrád is része a csatlakozási folyamatnak, és tevékenységüknek mindegyik szempontja, tehát nem csak a követelmények technikai megvalósítása, hanem Belgrádnak a hozzáállása az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekhez és a, a szomszédokkal való kapcsolataiban, ez is egy fontos szempont lesz. Igen, én a polgármesterekkel való ö, csatlakozást, ö, tanácskozást szintén pártolom. Ez egy jó gondolat, mi az összes szereplővel kapcsolatban vagyunk, és ezt azért tesszük, hogy az elvárásainkat teljesítsük. A koszovai eh, emberek eh, nem veszítenek a párbeszédtel, hanem pont ezek tudják bebizonyítani, hogy konstruktív eh, szereplők, és hogy képesek részt venni ebben az érzékeny, érzékeny feladatban, és ez tulajdonképpen a vegyi próbája is annak, hogy hogy sikerül-e Koszovó presztízsét fenntartani a nemzetközi partnerekkel kapcsolatban. Tehát ez a tárgyalások során mindig jó dolog. Az EU jelenlétét illetően most próbálunk ideiglenes megoldásokat találni a az első és az következő LSR mandátuma között. Tehát folytatjuk a munkánkat, de nagyon nehéz az ütemtervet már megmondani, mert az eszmecsere még mindig folytatódik, de és, és nehéz megjósolni a végét, de talán két-három hónap múlva talán látjuk a struktúrákat. Nos, én Parizó urat elki, elkísértem és azt láttuk, hogy az állami intézmények, az elnök, tehát mindegyik fél szeretné a megmaradt kritériumokat teljesíteni, és megtenni az utolsó lépéseket. Az általános légkör konstruktív. Az emberek látják, hogy nem könnyű teljes jogú tagjává válni az Európai Uniónak, de igazán jó benyomásokat tett rá, rám az erőfeszítés, amit tettek. Tenok úr, Montenegroval kapcsolatban nem akarok az ütemtervről beszélni, hanem annyit akarok mondani, hogy jó helyzetben áll, vagyunk. Montenegro pontosan tudja, hogy mit várnak tőle, mit az, a, a, mik a prioritások, mit kell teljesíteniek, és minden hónapban jelentenek az előrehaladásról. A következő országjelentés októberben megmutatja majd, hogy hol állunk. De a Montenegről látogatás rám nagyon jó benyomást tett, és az új miniszterelnök kezében tartja ezt az egész folyamatot. Fájrommal, tehát a volt jugoszláv köztársasággal kapcsolatban már szóltam. A az Európai Unió nem támogatja a kettéosztást, és a Márti jelentése kapcsolatban az EULEX elkezdett nyomozást, beszéltek Márti úrral is néhányszor, meghallgatták a, a tanúkat, és beszéltem én is az EULAX vezetőivel, nincsenek problémák, egy különleges egység foglalkozik a nyomozással, és a tanúvédelemmel is foglalkoznak és jelenleg még nem tudhatjuk, hogy ez mennyire masszív, hát majd foglalkozom a kérdésekkel, ahogy jönnek. Nem hiszem, hogy belefáradtak volna a nyugat-balkáni országok a bővítési folyamatban, csak Montenegro sikeres egyelőre. Hogyha nem lenne a bővítés, akkor a helyzet sokkal súlyosabb lenne Tudják az országok, hogy ez a lehetőség fennáll nekik, és tudják, hogy mik az elvárásaink. Tehát világosan meg kell fogalmazni a, a feltételeinket, és az integrációt azt elérhetőnek kell számukra mutatni. Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban már mondtam, hogy a nemzetközi közösség szerepét világossá kell tenni, és hogy milyen eszközeink vannak, és ott hely, helyben mi a jelenlétünk. Tehát e, a e, következtetéseink azok világosak. Most pedig világ, világosá kell tenni, hogy mi történik a, a főképviselő e, szerepével és mi is elemei vagyunk a politikai rendszernek, és hogyha a politikai rendszer nem működik megfelelően, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség sem megfelelő munkát végez Bosznia-Hercegovinában. Tehát először a mi oldalunkon kell mindent rendezni. A koszovai elnök választásról már beszéltem. Albániával kapcsolatban, is megválaszoltam a kérdéseket. Az emberek az Európai Uniótól világos lehetőségeket várnak. Tehát nem, nem szabad további feltételeket támasztanunk, hanem kézzelfoghatóvá kell tennünk az elérhető eredményeket. Például a vízum liberalizációval kapcsolatban világosak voltak a kérdések, és Montenegro és Horvátország pontosan tudják, hogy hol állnak, és mit kell tenniük, és, és pontosan ez segít ebben a folyamatban. Azt hiszem, megválaszoltam azt a kérdést, és ami a perspektívával kapcsolatban. A boszniai hercegovinai Egyesült Államok beli és törökországi partnereink a márciusi következtetéseket üdvözölték, hiszen én többször konfrontálottam azzal a kérdéssel, hogy mi az EU, mi a szerepe, mi a stratégiája, stb. Most a konklúziókban, a következtetésekben megadtuk a válaszokat, tehát, hogy ezt ajánljuk, és ezt szeretnénk, hogy tiszteletben tartsák. Tehát a jövőbeli jelenléte a nemzetközi közösségnek ezekben az országokban, ezekkel a partnerekkel, és az, és az Orosz Föderáció részéről is elvannak az elvárások, hogy mit kell tenni Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban, és ebben a dokumentumban megmutattuk, hogy képesek vagyunk erre. Azt hiszem, talán megválaszoltam mindegyik eh, kérdést. Bostináró úr, a partnerekkel való, régióbeli partnerekkel való tárgyalások során nagyon fontos, hogy európai eh, üzeneteket eh, küldjünk, és E, és ne vonjanak be bennünket a belső harcaikba. Erre van persze hajlam, ahogy Kukán úr is mondta, de fontos, hogy a brüsszeli üzenetek világosak legyenek, és hogy ők is úgy viselkedjenek, mint mi, és nem fordítva. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Ahogyan látja, a kollégák nagyra becsülték válaszait, illetve ezek teljességét tekintettel a szűkös időre. Ez valóban egy jelentős teljesítmény volt. Köszönöm tehát a beszámolóját, jó munkát kívánunk! és néhány hét, néhány hónap múlva újra találkozunk, hogy értessünk a legfrissebb fejleményekről. Azt hiszem, hogy hasznos iránymutatásokat kaphatott a parlament részéről az ön által nagy szakértelemmel kezelt témákat illetően. Köszönjük még egyszer, és készüljünk fel a szavazásra, mely néhány perc múlva megkezdődik. Chairman, can we uh, start because some of us have other meetings to go to? My answer to the question is yes, sir. Jó, nos, tehát igen, uram, a válasz a kérdésre az. Tehát akkor most jön a szavazás és kérem szépen, hogy mindenki dugja be a kárt, szavazókártyáját a nyílásba. And we shall start with... És Alberti, az Albertini jelentésről való szavazás kezdődik. Mindenki készen áll? Nos, 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette köszönöm ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene ezt ellenőrizni kell. Tehát 36. Elektronikus szavazást megnyitom. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37. 37 mellette, ellene, elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nos, az ötvenes jön. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, elutasítva. 52. Na, akkor az 51-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Tehát 41, 18-al szemben elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene ellenőrizzük. Tehát 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette. Igen, parancsoljon. Mi történt az 56-os módosítóval? Az 53-ast elfogadtuk. Igen, elnézést kérek, nem, figy- nem figyeltem. Jó, akkor jöjjön az 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 60-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-30-al szemben. 61 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 62, bocsánat, 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene, elutasítva. Tartózkodás elutasítva. 68 mellette, ellene, elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es következik mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 81-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 82 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 83 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 84 mellette. Ellene ellenőrizni kell. Tehát 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32, 31 el szemben, tehát elutasítottuk. Akkor most jön a 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88, megnyitom a szavazást, tehát elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. tal szemben. 89 mellette, ellene elfogadtuk. Tartózkodás jó, hát ellenőrizzük. 89-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát, mind a kettő, 31. Ezt azért nem vártam. Jó, tehát akkor elutasítottuk. 90. Sajnos nem a mikrofonban ez okafogyottá vált. Tehát nem kell ilyen mártíromságot elszenvednie. Köszönöm. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 8-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Most akkor a 103-as jön, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104, 104. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105 mellette, ellene. Szerintem ezt ellenőrizzük. Tehát a 105 est ellenőrizzük. Megnyitom. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 33-31 arányban. 106-os mellette, ellene Elutasítottuk. 107 igen. Nem. Nem, nem. Nem volt itt. Ugyanaz az eredmény. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 115 igen, nem, és akkor a tartózkodás igen, elfogadtuk. 11-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum igen, nem, Ta- elfogadtuk. 127-es módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Most akkor nézzük a 13-as kompromisszumot első rész mellette. Bocsánat. Frakció nevében én ellenzem, hogy az EPP által benyújtott szóbeli javaslatokról szavazunk, hogyha ragaskodnak, akkor a plenárison legyen szavazásra bocsátva, hogy meg tudjuk még tárgyalni. So, we are asked to listen to the... Tehát akkor meg kell hallgassuk a szóbeli módosítókat. Eh, eh, se c'è un'opposizione di una persona, eh, anche una sola, si può, cioè si deve... Elkerülhetjük a szavazást, majd a plenárison szavazunk erről. Oh. We vote now Jó, akkor a 13-as kompromisszum első részéről szavazunk. Igen, nem, tartózkodás. Akkor ez úgy tűnik elfogadtuk. Akkor nézzük a harmadik részt. Mellette ugyanannak? Igen, ugyanaz harmadik rész. Harmadik rész azért, mert a második részt ezt a, az ellenállás miatt, illetve a kifogás miatt kizártuk a harmadik részt. Ellene ki van, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ja. Ha ha akarják, akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Mennyire igaza volt. Mint mindig. Ja. Akkor 138-as. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 139 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 14-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 148-as. Igen. Nem. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 148-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 150 igen, nem ellene, tartózkodás elutasítottuk. 151. Igen, nem, elutasítva. 152. Igen, nem, elutasítva. 153. Igen, nem, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. A 153-ast ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 154 igen, nem, elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük, 154-es megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 155 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 156 igen, nem, ta- elutasítottuk. 157 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 160-90-re. Igen, mellette ki van, nem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 170, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 171 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 172 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 173 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 174 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 175 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 176 igen, nem, ellenőrizzük a 176-ot, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, plusz szavazatunk van, elfogadtuk, 177 mellette, ellene, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 178 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 179 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 183 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 192 igen, nem, ezt ellenőrizzük. 192. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 193 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 191 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 186 igen, nem, Ellenőrizzük. 186-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És kinyert, elfogadtuk. 187-es igen, nem. Ezt ellenőriznünk kell. Tehát 187-es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 188-as mellette ellene. Akkor ugyanúgy többség, elfogadtuk. 189 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 190-es így kiesik, hogyha a 186-ost elfogadtuk, elfogadtuk, úgyhogy ez nincs. Jön a 17-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 202-es mellette ellene Elfogadtuk. 204 igen, nem, ugyanaz, elfogadtuk. 206 igen, elutasítottuk. 207 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 209 igen, nem, bocsánat, 208 javít az elnök. A 208-asnál tartunk, 208-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 208-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 209 mellette. Ellene Elfogadtuk. 210-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 211 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor áttérünk a 218-ra. 218-as igen, nem, tartózkodás Ellenőrizzük. 218-at megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 219 igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem, ugyanúgy többség, ugyanaz a többség, de ellenőrizzük, jó. 219 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen, szóbeli módosítás, a kettes. Ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosítás, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 228-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 229 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 233 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtok. 2.36 mellette, ellene, elutasítottuk. 2.37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elf, elfogadtuk, és akkor jön a 20. Hányas kompromisszum, kérdi az elnök. Nem, igen, így van. Tehát akkor a 244-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 228-as ellene mellette tartózkodás elfogadta. 23-as kompromisszum, bocsánat, 23-as kompromisszumot elfogadtuk, 250 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 24-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk a 259-re mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 260 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 261 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 262 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 263, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 264, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosítás, 5-ös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 265, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 266 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 267 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 268 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 268-at. Megnyitom a szavazást. Van Warden úr, Szavazott? Lezárom a szavazást. Jó, szavazott. Elfogadtuk. És 269, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 270, igen, nem, elutasítottok. 271 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottok. 2 72 ellene. Nézzük még egyszer ezt, jó? 272, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 273, igen, nem. Tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellenes tartózkodás, elfogadtuk akkor a 2.10-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es ellene tartózkodás elutasítottuk vissza, ö, ellene tartózkodásra elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett, nem, bocsánat, bocsánat, nem. A 17-es akkor nem, a 18-as a következő. A 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottok. 19 mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 20-as kitámogatja, ellene, tartózkodás. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas igen, nem, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, elutasítottuk, ellenőrizzük. Négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor vélemény. A, a Költségvetési Szakbizottság véleménye. Tehát 1 plusz 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 plusz 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 8 tízes bekezdéseket ellenzi a, az előadó, úgyhogy tehát a 4, 5, 8 és 10-est kitámogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítottuk. Most akkor az elektronikus szavazást nyitom meg a jelentés egészéről. A módosított formában szavazunk tehát a jelentés tervezetről. Ki támogatja? Lezárom a szavazást. Albertini úr, óriási és siker. Meyer, Meyer úr kérszót. Igen, a frakcióm kisebbségi jelentést fog majd benyújtani, csak ezt akartam mondani. Köszönöm. So here we'll, uh, at one point, we'll have to slow down uh, because there are some uh, clarifications when which the, when it comes to our oral amendment number five, we have to slow down because there are some um, az ötös szóbeli módosításnál le kell, hogy lassítsunk, mert az előadónak vannak megjegyzése, és Kopa asszony is kérszólt. szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném visszavonni a 9-es, 32-es, 55-ös és 2009-es módosítómat. 209, oh! Nem, bocsánat, nem 2009, 209 elnézést. De igen, már a görög demokráciájuk akar visszamenni a módosítókkal. Tehát akkor 932, 55 és 209-es módosítókról van szó. Tehát 9, 32, 55 és 2009. tehát 209, 209-es. Jó, rendben. Készen vagyunk? Tehát hatos. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás. Ez az enyém rendben. 29, tehát az előzőt elfogadtuk, 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, ellenőrizzük. 34-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat döntött. 33, 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizni kell. Tehát 39, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Három plusz szavazat van. Elfogadtuk öt szavazat többséggel, de itt három plusz szavazat van, tehát ezt itt Tehát a különbség az öt szavazat, de ezt a három szavazatot itt majd megoldjuk. Tehát a 39-esről szavaztunk. Most jön a 40-es. Persze, 34-es, ellenőrizzük a 34-est. Tehát 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Jó, most rendben. Tehát a szavazás rendben van. Vannak persze, akik megváltoztatták a véleményüket, a jobbat választották. Nos, a most jön a négyes mellett, 40-es, bocsánat, mellette, ellene, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-50, ugyanis azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szerintem világos, de hogyha Fanerdan úr úgy érzi, akkor a 49-50-esről újra szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom, Hát meg akartam a csalódástól óvni, de hát tényleg szoros volt. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 54-es négy részben az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, ellenőrizni kell. Megnyitom a második részről a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Tehát az 54-esnek a negyedik részét. Lezárom a szavazást. Egy több lett szavazattal elfogadtuk, és most nincsen plusz szavazat. Na, itt most már túl sokat kér. Ugyan nem hallatszott, hogy mit kér a képviselő. Rendben. 56-os mellette, ellene, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát 56-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most a 62-es jön, nem? Nem, az 58-59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61 nem, bocsánat, 62. Nem, 61. Tehát 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62 ellene azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát 62-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas szóbeli módosító, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor a 70-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. és most tájékoztatnak róla, hogy ez a kettes szóbeli módosítóhoz hozzáadás. Jó, mindesetre elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás visszautasítva. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75 mellette ellene azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76 plusz 100, ezt visszavonták. 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva az 91-es jön mellette, ellene megszavaztuk? es mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 96 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 108-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tehát 112-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 113. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, ellenőrizzük. Tehát a 113 első részéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, <laughs> egy többséggel fogadtuk. És nincs plusz szavazat. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Bojcse. Második rész. Megnyitom a szavazást. Ja, tehát ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tudtad. Tudtad. Tehát megsughattad volna nekem, nem kellett volna kiabálni. 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene, azt hiszem ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, 115. Megnyitom a szavazást. Egy hiányzik, lezárjuk a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as jön, nem? 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os mellette ellene itt pártfegyelemről van szó. Figyeljenek! Tehát a 137 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40 mellette ellene elutasítva. Nem, ellenőrizem. ellenőrzöm. 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 142-ös, Gualtieri úr. Jó, majd a 142 után. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most jön akkor Gualtieri úr, aki akar valamit mondani. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szóbeli módosító javaslata van a 30-as bekezdéshez, amely figyelembe venni a 209-es módosítót, amit visszavontak, ami a, arra vonatkozna, hogy a szolidaritás és a jogi kötelezettség megváltozna. Ezt a szóbeli módosított a következőképpen fogalmaz. Emlékeztetünk arra, hogy a kölcsönös támogatás záradéka jogi kötelezettség a hatékony szolidaritás kinyilvánítására, akkor, amikor valamely EU tagállamot megtámadnak. Ez a NATO szerepének ellentmond a biztonság területén, ugyanakkor azonban az emberi, az új tagállamok semlegességét is figyelembe veszi. Who is opposed to this oral amendment? Ki van ellene? Én ellenzem. Ön ellenzi. Akkor nincs. Igen, mert csökkentjük a NATO-t, mégpedig egyfajta európai biztonsági architektúra, rész, architektúra részé degradáljuk, és ez egy picit furcsa. Szerintem annál nagyobb az. Akkor nézzük a 143-ast. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 144 ellene, tartózkodás elutasítva. 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 146 igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük. 146. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat különbséggel. 147 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 148 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 149 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 150 115, bocsánat, 150, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Elnézést, 151, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 152, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 154, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 153, nem, ez így most kiesik, mondja az elnök. Ugye kiesik a kompromisszumos 8-as jön. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 155, 8, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor most jön az ötös szóbeli módosító. Igen, nem, Ó, bocsánat, igazuk van, igen, mert megszavaztuk. 159-es jön, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 160, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös szóbeli módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Most Gualtieri úr Elmondan ezt mindenkinek? Ez egy technikai jellegű magyarázat csak. Az ötös szóbeli módosítóval a 163, 164, 165, 166-os ki is esik, úgyhogy szerintem csak a 162-ről kellene szavaznunk, hiszen formális változtatásról van szó. És utána 166-os jön. Jó, akkor legyen így. Tehát 162-es igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. És ezzel áttérhetünk a hatos szóbeli módosítóra. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, most jön a 168-as. Igen, nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 169. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 170. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 171. Igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 172, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 173, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 174, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 175, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 176, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 177, igen, ellenőrizzük a 177-et, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 177, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 181 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, 181-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 183-as igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 184 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 185 igen, nem, akkor ellenőrizzük a 185-öt, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 186-os, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 187, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 188, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 189, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 190, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 191 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 150, 192 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 193 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 194 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 195 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk 196 igen, nem, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk persze, de azért ellenőrizzük a 196-ot. 196-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 196-ost volt, aki nem értette, hogy a kata az a negatívat jelent, úgyhogy görögül tanuljanak. A 197 igen nem elfogadtuk. 198 igen nem tartózkodás elfogadtuk. 199 igen nem tartózkodás elutasítottuk. 200, 201, 202 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 203 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 204 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 205 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 26 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 207 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 208 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 210 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 211 igen, nem, Tar- ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 211-ről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2.12. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 2.13. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 2.14. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 2.15. Nem, ez kiesik. 2.16-os. Igen. Nem. Tartózkodás akkor ezt ellenőriznünk kell. A 216-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 217 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 218 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 219 igen. Nem tartózkodás, elutasítva 220, igen, nem, tartózkodás, el, ellenőrizzük a 220-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 221 ellene tartózkodást elutasítva. 222, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 223, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 224, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 225, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 226, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 227, két részben, Első rész, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a második részt, tehát a 227 második részére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 228. 229 két részben, igen, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellette, ellene, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.30 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 2.31 így kiesik? Nem, nem esik ki. meg megvan, megmarad, mert elutasítottuk. Tehát a 231-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 232 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 233 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 235 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 235-öt. 235. Jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó. 236 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez nyilvánvaló, nem? 237, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 239 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 238 mellette, nem, bocsánat, 240 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 241 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 243 mellette ellene, tartózkodás. Hát, ellenőrizzük a 243-at, jó? Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 244, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 245, igen, nem tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító hetes. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 246. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 247. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 248. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 49. Igen. Nem. Kérem, tartsák fel a kezüket. 249-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 250 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 251 igen, nem, tartózkodás elutasítva 252 igen, nem, tartózkodás elfogadva 253 két részben igen, első rész igen, nem, ellenőrizzük a 253-as első részét. Lezárom a szavazást elfogadtuk két szavazat különbséggel. A második részt kitámogatja, ellene kíván tartózkodás, azt hiszem, hogy ugyanez a többség elfogadtuk ezt is. 254 igen, nem, tartózkodás elutasított. 255 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 255-öt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Három szavazattal. Jó. 256 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 257 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 258 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 8-as szóveli módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 259 igen, nem, elutasítva, 260 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 261 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 262 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 263 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 264 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 265 igen, 265 igen, Én, ugye ez elfogadtuk, úgyhogy akkor a 265-nél tartunk, 265 ki támogatja, ki van ellene, nézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 266. Igen, nem. Tartózkodás, elfogadó. 267. Igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Az utolsó oldalához jutottunk. 268. Igen, nem. Tartózkodás, elutasítva. 269. Igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 270. Igen, nem tartózkodás elutasítva, 271, igen, nem, tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 272 igen, nem, tartózkodás. Elutasítva 273 igen, nem, tartózkodás. Elfogadva 274 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. 274 ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 275. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 276. Igen. Nem. Ellenőrizzük. 276. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, de ketten nem szavaztak. Mert tartózkodtak. Ott ketten, ugye? Lőzing asszony és Májer úr. Két tartózkodással elutasítottuk. Akkor eljutottunk a 277-hez. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 278 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 279 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 280 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 281 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 282 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 283 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 284 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Most az egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes igen, nem, tartózkodás elfogadva. Három igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négy Ötös jön. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Zárószavazás kérek mindenkit. Close the vote. Zárom a szavazást. Gratulálunk Gualtieri úrnak. Lőzing asszony, szót kér. Igen, frakcióm erre is egy eh, kezdeményező jelentés fog benyújtani. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Most pedig akkor térjünk át. Az utolsó szavazásra kerül sor. Nos ha az utolsó szavazás következik. Kérem, akik szeretnének elmenni, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva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 9-es két részben, első rész elfogadva, második rész elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 okafogyottá válik, 22 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát a 22-est ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de hát azért nézzük. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Mielőtt a zárószavazásra szor kerül, Pratasiavics úr kér szót. Köszönöm szépen. Nos, akkor nyugodtan mellette szavazhatnak, most már rendben van a vélemény. Jó, akkor jön a zárószavazás. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Egy hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Albertini úr. Igen? It's not in my hands any longer. It's in... Most már kiadtam a kezemből, Albertini úr. Füle.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 Eh, bene, colleghi, allora possiamo <clears throat> eh, partire con eh, il successivo. Nos, kollégák, átléphetünk a napirend következő pontjára, ez a 15-ös napirendi pont. Itt első ízben vitatjuk meg Geoffrey Van Orden jelentését, amely a jelenlegi kihívásokkal és fellépésekkel foglalkozik. Az aknák ellenőrzése tárgyában. Néhány információt osztanék meg önökkel. Mielőtt Van Orden úr beszámolna a témáról, a módosítások határideje május 3-án jár le, a módosítások vitájára pedig május 9-én kerül sor, az AFED-ban pedig május 24-én szavazunk. Van Orden úr, öné a szó. Uh, thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Remélhetőleg nem vitás jelentésről van szó, tehát várom a kollégák támogatását, mert különben ez eléggé költséges lenne a parlament számára. 12 éve van meg a megállapodás, a, a megállapodás, amely mind a gyártását, mind a felhasználását tiltja a taposó aknáknak. Most 156 állam írta alá. A többi aggályok, felmerelt aggályok miatt úgy láttuk, hogy jó lesz újra foglalkozni ezzel a helyzettel, tehát hogy a taposóaknákkal mi a helyzet. A bizottság és más tagállamok, az Egyesült Államok és Kanada is hozzájárult ehhez a munkához. Az ottavai nyilatkozathoz hosszan hozzájárultunk, és az eredeti akna törvényel is kapcsolatban, és azt hittük akkor, hogy ez egy probléma hamarosabban le- lezárható lesz, és eltelt egy évtized, és még mindig költenek pénzeket az aknákra. Mi elsősorban a e, e, taposó aknákra e, koncentroltunk, hiszen ezek robbanó maradványai a háboroknak, és és ez különböző problémákat okoz. A nyugati demokráciák az angyáloknak az oldalán állnak, mi próbálunk használni, és az önszabályozás viszont nem feltétlenül követi ezt. És szerintem követni kellene ezt, hiszen a polgári lakosságot célozza meg ezen taposóaknáknak a használata. Általában, akik még mindig használják, azok nem állami szereplők, terrorista szervezetek, stb és megpróbáltunk a jelentéssel kapcsolatban széles körben konzultálni, szemináriumot is tartottunk, nemzetközi kampányt, hogy betiltsák a taposó aknákat, aztán a humanitárius aknátlanítás mellett is kiálltunk, van egy nemzetközi alap, amely a polgári erőfeszítéseket segíti. Ezen kívül más érdekelt felek is hozzájárultak a munkához, és aztán az ENSZ-nek is megvan a ö, akna csoportja, a norvégiaiaknak és más aknákkal foglalkozó szervezeteknek. Ö, és az, most lesz majd a 14. konferenciája Genfben az akna elleni fellépéseknek az ülése. Tehát ezek a szervezetek mind hozzájárulták hozzájárultak ehhez a munkához, ugyanakkor ez a jelentés az nem feltétlenül tükrözi mindezeket a nézekeket. Bizonyos dolgoknak meg kell történni, és különösen a jelentés utolsó bekezdésére, fejezetére gondolunk, ahol hatékonyabb értékelési és más intézkedésekre utalunk, például azon országok esetében, ahol polgárháború van, hogy saját magukra is támaszkodni kell. Aztán van egy költségvetési sor eh, ezekre a tevékenységekre is, tehát az akna felszedési és más eh, tevékenységekre. Eh, összefoglalva, elnök úr, újra megismétlem, hogy jobb nemzetközi együttműködéssel és a feladatok sorrendjének a felállításával talán sikeresebben végezhetjük a munkánkat, és jobban felhasználhatjuk az alapokat, hogy megszüntessük azt a fenyegetést, amely a civil lakosságnak az életét, a megélhetését veszélyezteti. Épp ezért figyelmükbe ajánlom ezt a jelentést. Köszönöm. Grazie. Kollég. Köszönöm, Van Alden kolléga. Tájékoztatnom kell önöket arról a tényről, hogy késésben vagyunk, a szavazás nagyon elhúzódott, és ezért Van Orden úr erről a témáról más alkalmakkal is vitázhatunk. Füle biztos úr már vár minket, ezért kérem a kollégákat, akik felkívántak szólalni, hogy felszólalásokat egy percre korlátozzák kell, a úr következik. Grazie, Presidente. Uh, I'd like to thank colleague Van Orden. Szeretném megköszönni Van Orden kollégának ezt a kiváló jelentéstervezetet. Ne vezessen bennünket félre az, hogy jelentős előrépést tettünk. Ugyanis a számok mögött még mindig jelentős emberi problémák léteznek. Orden kolléga rámutatott az aknamentesítési programra és az áldozatoknak nyújtott segítségnyújtásra. Az egyik problémát a költségvetési összeg csökkentése jelenti, és szerintem szükséges egy olyan finanszírozási eszköz, amely több államot is bevon. Tehát annak ellenére, hogy sikerült haladást elérni, még mindig vannak olyan országok, amelyek nem csatlakoztak az aknákat tiltó szerződéshez Kína, Oroszország és az Egyesült Államok többek között. Tehát ez a jelentés jó alkalmat biztosít arra, hogy az Európai Parlament nyomást gyakoroljon ezekre az országokra. Szükség van arra, hogy megértsük, hogyha egyetlen aktív felhasználót azonosítottak, amely továbbra is aknákat fektet le. Még mindig vannak 13 országban nem állami csoportok, amelyek aktívak ezen a területen. Azok országok, amelyek nem csatlakoztak ehhez a szerződéshez, 160 millió aknának a kérdését kell megoldania. Köszönöm, Koppa asszony. Köszönöm szépen. Van Arden úr jelentése nagyon jó alapot szolgáltat az, eh, együttműk, eh, az eszmecserére, és várom az egy, együttműködést. Szerintem eh, fontos, hogy megvizsgáljuk a különböző kérdéseket, köztük a jövő kérdését. Az EU-nak hozzá kell járulnia a taposó aknák teljes megszüntetéséhez. És fontos, hogy ez humanitárius szempontból, de ugyanakkor a régiók fejlődése szempontjából is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez elsősorban a fejlődő országokra számára fontos, ahol a szegénység és az instabilitás is gondot okoz. Ezért a fellépéseket az aknákkal kapcsolatban teljesen integrálni kell, és az ISDP, az Európai Biztonsági és Védelmi Politika keretében is meg kell erősíteni az aknamentesítési erőfeszítéseket. Én módosítókat nyújtottam be, amely a nemzetközi intéz, eszközöknek a felhasználásával kapcsolatos. Köszönöm, Koppa. a Luna csak asszony következik egy percben. Uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék frakcióm nemvében mm, szeretném üdvözölni ezt a jelentést. Nagyon jó, hiszen struktúrált jelentés, jelent, esett tanulmányok is vannak benne, és bemutatja azt, ami már sikeres volt. Három dolgot hangsúlyoznék egyrészt az áldozat támogatást. A pénzek csak 9%-a, és az EU finanszírozásnak csak 1%-a irányul erre a területre. Az áldozatok támogatására szerintem sokkal többet kell fordítani, persze nem a, az aklátlanítás kárára. Szeretném meg aknamentenítés kárára, szeretném azokat az országokat is megemleti, akik ezt az egyezményt már ratifikálták vagy aláírták, és a Katahima akcióterv is ezt követő lépés, ezt is aláírták sokan. Említette a A csoportok meghatározása mellett azt hiszem nagyon fontos, hogy az ezen a területen működő összes szervezetet bevegyük a jelentésbe. A költségvetési sorokkal kapcsolatban nem hiszem, hogy az országos programok szempontjából ez megfelelő megközelítés. Az lenne szerintem a jó, hogyha a bizottságot vagy a, a külügyi szolgálatot arra kérnénk, hogy a 2007 előtti és utáni helyzetet értékelje, és így látnánk, hogy mi a legjobb költségvetés. Zing per un minut. Köszönöm, Luna, csak asszony, Lőzing asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Herr van Orden, vor allem für Ihre Hartnäckigkeit. Köszönöm szépen, különösen a makacságát, hiszen emlékszem, hogy hosszú ideig ezen, hosszú ideje foglalkozik ezzel a fontos témával. Nagyon kiegyensúlyozatnak talán a jelentését, és azt hiszem, hogy valamennyi vetületet felöli ez, frakcióm és jó magam üdvözlöm ezt a jelentést, és esetleg kiegészítő módosítókat akarunk benyújtani a taposóaknak alkalmazásával kapcsolatosan ez már felvetődött a nem állami harci szervezetek által. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lőzing asszony, lezártuk a vitát, és a záró kommentárok céljából megadom a szót Van Orden úrnak, mielőtt a meghallgatásra sort kerítenénk Füle biztos úrral. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az igen sok segítséget nyújtó és általános megjegyzésekhez egyaránt sok kérdést uh, felvetettek, ezek helyén valók. És uh, meg kell ezeket beszélni. Nagyon jó az együttműködés, úgy gondolom, a jelentés során, és ezután is az lesz. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem akartam sok időt a régi dolgokra fordítani, mert eh, már több jelentés volt a, az aknamentesítés kérdéséről a parlamentben, és sokat beszéltünk már a fejlesztési kérdésekről, kapcsolatokról. Tehát természetesen ezeknek tudatában vagyok, tudom, hogy ezek mennyire fontosak, de nagyon korlátozott hely állt és idő rendelkezésre, és igazából arra szerettem volna összpontosítani, hogy hogyan lehet előrelépni. Megerősítem én is azt, amit csak asszony mondott az áldozatok támogatásáról. A múltban valóban ez óriási prioritás volt, és mint egy 15 évvel ezelőtt a bizottság nagyon sok forrást biztosított az áldozatok támogatására, különösen a nemzetközi tröszt, a nemzetközi alap létrehozásával, és amikor konkrétan erre a célra hozta létre az alapot. Nos, a parlament 7 vagy 8 külön jelentést készített a klaszterekről, és akkor, amikor aknamentesítünk, akkor természetesen a földet próbáljuk mentesíteni az ottani bármilyenféle fegyvertől való megtisztítástól. De mégis az akna kérdése ellenmondásos, az aknamentesítés. Azok, akik a folyamatban részt vesznek, azok a szereplők mind nagyon szeretnék, hogyha külön költségvetési sor lenne erre. Az összege és az átláthatóság szempontjából ez egyaránt fontos. Egyébként nagyon-nagyon nehéz lenne nyomon követni, hogy tulajdonképpen mennyit költenek ezekre a kérdésekre. Úgyhogy eh, én úgy gondolom, hogy ezt érdemes megvizsgálni. Elnök úr, tudom, hogy nagyon kevés idő van, és örülnék, hogyha javaslatokat kapnék, megjegyzéseket a kollégáktól arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk vissza jönni majd, visszatérni ezekre a kérdésre, és már várom az együttműködést. Köszönöm. Arden, Köszönöm, Van Orden úr. Nagyra becsültem záró megjegyzéseit, amely ennyire együttműködő, ahogyan ön ezt említette, és ahogyan én is említettem már a kezdetben, hogy erre a témára még visszatérünk majd más alkalmakkor, és a megfelelő figyelemmel fogunk elmélyülni ebben a témában. Az ülésünk folytatódik, mégpedig eszmecserére kerül sor Füle biztos úrral a az április 12-i külügyi tanács végkövetkeztetéseit illetően. Ez egy zárt ülés, kérem tehát, hogy csak a képviselők, illetve az asszisztensek, valamint a tisztviselők maradjanak a teremben. A többieket megkérem arra, hogy hagyják el az üléstermet, mielőtt megkezdődne ez az ülés. Néhány percig van erre a helycserére, és várjuk Füle